de kérném a külszolgálatot, hogy mondja el, hogy milyen konkrét fellépéseket látnak lehetségesnek, hogy Tajvan nyilvánosan bejelentett célja felé lehessen elmozdulni, miszerint betiltják a halálbüntetést. A kérdés az, hogy ezt komolyan gondolják, vagy csak üres szózat. A külszolgálat felveti-e a tájvani hatóságokkal folytatott kapcsolataiban ezt a kérdést? Köszönöm szépen. Meg azt hiszem. Hm. Mint ismeretes, az Európai Unió elvi szinten ellenzi a halálbüntetést, és mivel Tajvanban december 21-én, tavaly december 21-én hat embert kivégeztek, az EU kül- és biztonsági politikai főképviselője eh, Lady Ashton nyilvánosan elítélte ezt, és kérte Tájvánt, hogy eh, ismét állítsa fel a moratóriumot a halálbüntetésekkel kapcsolatban. Eh, korábban már a főképviselő elítélte a 2010-es és 2011-es kivégzéseket Tájvánban élünk ezzel az alkalommal, hogy üdvözöljük azt a tényt, hogy az Európai Parlament képviselői és elnökasszony szintén aggodalmának adott hangot a kérdéssel kapcsolatban, és az EU tagállamok is nyilvánosan elítélték a halálbüntetéseket, kivégzéseket. Valóban a decemberi kivégzések valódi vitát indítottak a tajvani társadalmon belül, civil szervezetek vezetik ezt a vitát, különösen a Taiwan Alliance küzd azért, hogy a halálbüntetést felszámolják, és ezért militálnak. A, egy konzultatív testület civil szervezetének a tagjai a tajvani hatóságokkal kapcsolatban azon dolgoznak, hogy beszüntessék a halálbüntetést, és valaki lemondott a tisztségéről ezzel kapcsolatos nem tetszésének hangot adván. Tajvan továbbra sem felel meg az elvárásoknak és a saját vállalásaiknak, és ez ellentétes azzal a tényel, hogyha általános politikai ambícióként már nyilvánosan több helyen is hangoztatta Tajvan, hogy célja, hogy felszámolja a halálbüntetést. Pozitív oldalon a tajvani hatóságok több erőfeszítést tettek arra, hogy a halálbüntetés hatáját a büntető jogban leszorítsák, leszűkítsék. Korábban bizonyos esetekben kötelező volt a halálbüntetés kimondása. Tavaly december óta a az összes halálbüntetéssel kapcsolatos esetet a legfelsőbb bíróságon ismét meg kell vizsgálni, úgy, hogy mindkét fél ügyvédjeit meg kell hallgatni. Korábban egyszerűen csak egy dokumentum alapú felülvizsgálatról volt szó. Az alsóbb szintű bíróságok valószínű, hogy szigorúbb feltételekhez kötik azt, hogy halálbüntetés lehessen kimondani, de általában véve, mivel relatíve elég magas a halálbüntetések száma, 2011-ben 16 ilyen volt. A Tajvánban végzett kivégzések 15 volt 2010 óta. A külszolgálat úgy gondolja, hogy a tajvani közigazgatás nem tesz eleget azért, hogy konkrétan is előrelépjen. Ezért továbbra is kérjük, hogy haladék nélkül ismét állítsák be a moratóriumot a halálbüntetések és a kivégzésekkel kapcsolatban. Ez az első lépés a beszüntetés felé a külszolgálat felveti a halálbűn, ami azt a kérdést illeti, hogy felveti-e ezt a kérdést a külszolgálat a tevénhatóságokkal a kapcsolatai során, mind a külszolgálat, mind az Európai Parlament közösen lép fel, amint a tajvani média arról spekulálni kezd, hogy esetleg a moratóriumot nem tartják be. Metin Kazak elnök úr és én magam is misszión keretein belül Tajvanban voltunk, amikor a médiában ez a spekuláció november közepén elindult, és pont mivel a helyszínen voltunk, éltünk ezzel az alkalommal, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozatot adjunk. A főképviselő nyilatkozatát után Frederic Laplanche, a tai, taipei küldött, levelet írt az ottani hatóságoknak, és tájékoztatta őket a legrelevánsabb tajvani hatóságokat arról, hogy az EU a halálbüntetéssel kapcsolatos helyzeteket úgy gondolja, hogy romlik ez a helyzet 2010 óta, és ez ellentétes a tajvani hatóság által bejelentett céljával, miszerint szeretné beszüntetni, felszámolni a halálbüntetést más eszközöket is felhasználunk 2010 óta, hogy a halálbüntetés felszámolásának a gondolatát terjesszük. A tajvani médián keresztül is a közvéleményhez tudunk így szólni. Január 3-án idén a Taipei Európai Gazdasági Irodánk a New Talk Media weblapon írt a halálbüntetés kérdésében. Elutasítottuk azt a bírálatot, miszerint az EU Tajván halálbüntetés politikájának az elítélése egyfajta beavatkozás lenne a tajvani belügyekbe. És emlékeztettünk arra, hogy a halálbüntetés felszámolása egyetemleges emberi jog, amelyet az EU szeretne, hogyha mindenhol betartanának a népek jóléte szempontjából Erről az interjúról nagyon sok helyen beszámoltak a sajtóban, és az Európai Gazdasági és Kereskedelmi Iroda ezen kívül rendkívül részletes kérdés-felelet dokumentumot adott ki ezen a honlapon, a halálbüntetéssel kapcsolatos vitával kapcsolatban így az EU álláspontját lehetett hangoztatni. Ezen kívül részletes párbeszéd és együttműködés alakult ki az EU és a tagállamok között a tajvani hatóságokkal kapcsolatban. 2012-ben például két szeminárium sorozatban a jogi szakértők, európai és tajvani szakértők, ügyészek, bírók, ügyvédek eszmecserét folytattak és tapasztalatcserét a kérdésről az ilyen jellegű tevékenységet 2013-ban is folytatjuk. Végül pedig a tajvani civil társadalommal való együttműködés a halálbüntetés kérdésében szintén fontos része az erőfeszítéseinknek. Ebből a szempontból egy EIHRD társfinanszírozott program indult a halálbüntetést ellenző civil szervezetekkel, és ezt próbáljuk most előkészíteni. Elnök asszony, köszönöm, hogy ezt a bejelentést megtehettem. Köszönöm szépen a rendkívül részletes válaszát. Egy, nekem nincsen kérdésem, de tanakornak van. Köszönöm, elnök asszony. Én a taiwan Európai Unió baráti tá- ö, csoportnak vagyok az elnöke, és az én frakciómnak, az ICR-nek nincs állás, olyan szemek, akik ö, ö, ö, nagykorúak és kitervelt gyilkosságot hajtottak végre, de szeretném elmondani azt is, hogy azok az egyek a legbrutálisabb, előre megfontolt gyilkosságokat hajtottak végre. Azok a kérdés, kérdéskörben ö, úgy gondolom, hogy Tajvanra nézve ö, sértő a megfogalmazás, mert a például a Falun Gong esetében alkalmazták ezt, ez azt jelenti, hogy ezeket szándékosan azért végezték ki, hogy a szerveiket megszerezzék. És itt nem erről van szó, hanem teljesen logális a ö, Tajvanon a halál után a családnak vagy a személynek kell el, ö, hozzájárulnia a szervek kivételéhez, és itt nem arról van szó, hogy azért gyilkolták volna meg őket, hogy a szerveikhez hozzájussanak. Tehát itt van egy kollega, Japán, India, Egyesült Államokban is, amelyek mind nagy demokráciák, és az uniónak a kereskedelmi partnerei mind kibővítették a halálbüntetését, és a egyes államokban, amerikai Egyesült Államokban és több államban kiterjesztették és én úgy gondolom, hogy ez egy vitára alkalmas téma. Tajvánban kell megbeszélni fejlett demokrácia, igazságszolgáltatása független, és Tajvánban nincsen meg az a ö, parlamenti többség, ami ahhoz kellene, hogy eh, kimondják a halálbüntetés eltörlését. A kormánynak van egy szándéka, de ezt nem tudják, mert a nagy közönség és az ország eh, közvéleménye igenis támogatja a legsúlyosabb, eh, előre megfontolt bűncselekmények esetében. Köszönöm szépen Tanok úr és a frakciója álláspontját a halálbüntetéssel kapcsolatban még egy hozzászólás mikrofon nélkül. A kérdések körében vagyunk, és nem hosszú vitákról van szó, de köszönöm a külszolgálat részéről is, hogy fokozzák a nyomást Tajván irányába, amelynek a, mégiscsak van egy olyan politika, ahol, ahogy a moratóriumot meg akarják szüntetni, megszüntették még pragmatikus szempontból sincsenek pozitív eredmények, hogy csökkentsék a a halálbüntetéssel sújtott bűncselekmények számát. És amikor Genfbe ellátogatunk, akkor majd ott is erre ki fogunk térni, illetve bocsánat, ez New Yorkban lesz, a, jól emlékszem, mindig a harmadik bizottságban van, de oda is küldünk majd egy delegációt az Afettal tal együtt, akik ellátogatnak New Yorkba, és ott erre emlékeznünk kell, hogy a tajvani ügyel is foglalkozzunk, és további vitákban részt vegyünk, hogyha vannak ilyenek, ahol az országok többsége emellett van, vagy néhány ország, amelyek alkalmazzák a halálbüntetést. Köszönöm. Most pedig a sürgősségi ügyel kapcsolatos tájékoztatásunk következik. És a droá napi rendjében nagyon gyakran betervezünk dolgokat, amire aztán nem ö, marad kellő idő és egyes országokkal kapcsolatos ügyeket nem tudjuk megvitatni. Ezért az a hogy a külszolgálat nyomon követi a helyzetet, és ezért gondoltuk, hogy jó, hogyha Katart is megvizsgáljuk. Katar nagyon fontos szerepet játszik az öböltérségben, és globálisan is, hogyha például megvizsgáljuk, nagyon, van egy nagyon komoly médiaközpontjuk valamennyien sokkal többet tudunk arról, hogy milyen viták vannak az arab világban, amióta ez működik. BBC is foglalkozik egyes térségekkel, és vagy az, hogy az Al Jazeera nagyon nagy mértékben segítette, hogy bővüljenek az ismereteink a térségre vonatkozóan, illetve az arab világra. Tehát ez mindenképpen egy gazdagító elem. Katarban maga a kormány is azt mondja, hogy ők magukat haladó erőknek tekintik, és kitűnő hely a szabad médiák számára. Különböző média társaságok és az Al Jazeera is ott található. Voltak kezdeményezések, mint például a Dohai Média Szabadság Központ, amelyik szeretné bemutatni és hangsúlyozni, hogy nagyon nagy az igény a médiák szabadságára. Most, hogyha megnézzük az országon belüli helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a közelmúltban volt egy bírósági döntés, ami eh, Mohamed Igmol Ardep Alajamira halálbüntetést szabott ki egy nagyon tisztességtelen eh, tárgyalást követően, mert megsértette a szabad, szólásszabadsághoz való, és ezzel megsértették a szólásszabadsághoz való jogot. Katarban új médiatörvényen dolgoznak, azt is meg kell majd látnunk, hogy ez milyen javulást hoz. Úgy tudom, hogy egyenlően nagyon homályos a megfogalmazás, más országokban is van persze ilyen, és büntethető valaki akkor, hogyha a kormányt bírálják. Egyik kormány sem szereti, hogyha bírálják, de ez annyira homályos megfogalmazás, hogy aki jogosan bírál, aznak is baja lehet belőle, vagy egyszer azért, mert más gondol. És a bevándorlók dolgozók, akik valójában 80%-át teszik ki a katari lakosságnak, ők nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, és kizsákmányolás alanyai. Tiltottak a szakszervezetek, és a szponzorált foglalkoztatás van, és a, a, a munkavállalóknak nagyon nehéz ott maradniuk. Tehát ez is egy módszer arra, hogy ellenőrizzék a bevándorlókat. Rendszeresen elveszik az útleveleiket. Tehát azt is láthatjuk, hogy 2022-ben ott lesz a futballvilágbajnokság. És nagyon sok építkezés van folyamatban. Ez nagyon jó, de ez is kapcsolódik a mi kérdésünkhöz, a bevándorló dolgozóknak a helyzetével, és nagyon sokan dolgoznak az építőiparban a bevándorlók közül. Tehát a mi szempontunkból ennek van emberjogi vonatkozása, amikor a Kataron belüli emberjogi kérdéseket vizsgáljuk. Nagyon sok kollega most az AFET ülésen van, mert ők meg más kérdésekkel foglalkoznak, és hogyha a külpolitikát nézzük a Magrebben, Magreb országokban, akkor azt látjuk, hogy Katar rendkívül proaktív külpolitikát folytat és erről is beszéltünk a katari képviselővel, hogy hogyan segíthetik az emberi jogi ügyeket más országokban. Itt van most körünkben Antonis Alexandris úr a külszolgálattól. Csak emberi jogi kérdésekkel foglalkozni, a pontos címét, és nem tudom, hogyha esetleg ön elmondaná. Köszönöm, elnök asszony! Majd a kollégámnak is átadom a szót, aki a földrajzi kérdésekkel foglalkozik én pedig két témával, a média jogszabályokkal és a migráns dolgozókkal szeretnék foglalkozni. Köszönöm szépen, hogy Katart napirendre tűzték. Nagyon örülök annak, hogy külszolgálatként mi is elmondhatjuk az országban lévő helyzetet. Először is hadd mondjam el, hogy bár vannak különböző korlátozások a polgári és politikai jogok területén, mégis azt mondhatjuk, hogy Katar alapvetően pozitív lépéseket tett az emberi jogok terén. Emlékeztetni szeretném a tisztelt képviselőket, hogy Katar elfogadott egy új alkotmányt és hatályba is léptette, és ebben vannak szabályok az emberi jogokra, és ez 2005-ben lépett hatályba. Az Európai Unió pozitívnak tekinti azt is, hogy az emberi jogi bizottság működik és őrködik a helyzeten. Azt is tapasztaltuk, hogy ennek a bizottságnak az éves jelentése adott esetben nagyon kritikus is, és segít javítani a helyzetet. Ami a médiatörvényt illeti, és nagyon sok bejelentés ellenére megvan az új 90 9-es, 7-es törvény, E, ugyan elfogadták, de még nem lépett mindig hatályba. A kulturális miniszter a e, kulturális és e, nemzeti örökségi miniszter foglalkozik ezzel. A szólásszabadság vonatkozik minden médiára, a nyomtatott elektronikus és sugárzott médiákra egyaránt. Az újságírókat nem börtönözhették be e törvény alapján, és az igazságszolgáltatásnak kell el döntést hoznia az újságírók ügyeiben, és a szociális médiák is részét képezik a törvénynek. Továbbá a törvénytervezet értelmében, ahogy a delegációnk erről meggyőződhetett, az újságíróknak nem szabad a Katarral baráti viszonyban lévő országokat. Ezt persze tisztázni kell, hogy mely országokról van szó, valamint a királyi család tagjait sem bírálhatják. De ki az, aki a királyi család tagjának tekintendő? Ez még tisztázásra szorul van, a bizottság megkérte az összes katari média szerkesztőt, hogy ezzel a jogszabályat kommentálják. Azt is elmondták, hogy valószínűleg külön jogszabályra lenne szükség a szociális hálózatokra vonatkozóan. Az újság főszerkesztők azt, azt kérték, hogy egy külön ügyészség foglalkozzon a médiáknak a problémáival, hogyha megsértik azt a törvényt, ami 2012. augusztusában a katári kabinet úgy döntött, hogy megteszik a szükséges lépéseket a médiák szabályozására, és Súra bizottsággal együtt. Ami pedig a migráns dolgozókat illeti, ez egy fontos prioritás az Európai Unió számára. 80%-át teszik ki a bevándorlót munkavállalók Katar lakosságának, és az összes privilégium az csak a katari állampolgárokra vonatkozik, a bevándorlókra nem. A külföldi munkavállalók kizárólag a munkaadójuktól függnek, és olyan rendszer van hatályban, ami javult ugyan, de még nem megfelelő. Például a munkaadónak kell hozzájárulnia, hogyha valaki el akarja hagyni az országot de akárhogy is nézzük ezt, pozitívnak tekinthető, hogy 2009. februárban egy új szponzorálási törvényt hoztak, ami megtiltja azt, hogy elvegyék az úti okmányait a bevándorolt munkavállalótól, és lehet kilépési engedélyt kapni bírósági ítélettel is. Tehát a rendszer rugalmasabbá vált, de nem valószínű, hogy ez megváltozna az elkövetkezendő években, annak ellenére az Európai Unió nagyon aktív és szoros kapcsolatot tartunk a katari hatóságokkal, és támogatjuk, hogy a, ennek a szponzorálási rendszert könnyítsék és jobbá váljon. Egy könyvet jelentettek meg a katariak, amiben leírták a munkavállalóknak a jogait, és ezeket pedig a munkahogyi minisztériumon keresztül terjesztették is. A munkahogyi jog, a munkajog nem teszi lehet lehetővé a sztrájkolást, illetve még korlátozott. A háztartási alkalmazottak helyzete megint egy különös, külön téma, mert ők nem tartoznak a munkajogba, és ezért őket nem védi ez a jogszabály korlátlan időt kell dolgozniuk, és egyes esetekben fizikai és szellemi rossz bánásmódban is részesülnek, és van, amikor csak a követségük tud nekik menedéket vagy segítséget adni. 6-700 panasz van emberjogi gok megsértése miatt évente, és ezek többsége a szponzorálási rendszer megváltoztatását kéri, illetve a külföldi munkavállalókra vonatkozó törvényt. A emberjogi bizottság. Az Európai Unióban egy kettős megközelítést alkalmazunk. Az elsődleges prioritásunk az az, hogy az Európai Uniós munkavállalóknak a helyzetén javítsunk, akik ott dolgoznak, és akik az alacsony nemzeti jövedelmi országokból érkeznek, azokra vonatkozóan is tartunk rendszeresen értekezleteket azon országok nagykövetségeivel, és megpróbálunk eh, egy eh, párhuzamos és összehangolt fellépést elérni a szponzorálási rendszer megváltoztatása érdekében. Köszönöm szépen, és most akkor átadom a szót kollégámnak. Köszönöm, elnök asszony. A külszolgálattól jöttem. Alajami ügyével kapcsolatban elhangzott, hogy november 29-én mi történt, és hogy erről az újságokban is lehetett olvasni. Szeretném kiemelni, hogy ez egy eléggé szokatlan helyzet Katarban, hogy ilyen esetről beszéljenek, hogy valakit halálbüntetésre, életfolytiglani büntetésre, szabadságvesztésre ítélnek. A rendszer elleni ö, izgatás miatt, és 2011-ben ö, hozták ezt az ítéletet, azóta is ö, ö, fogva tartják, de ez elsőfokú ítélet volt, és helyi szinten is ö, aggodalmunknak hangot adtunk, és ö, mivel tudják, hogy Katárban nincsen EU delegáció, riadban található a Katárt is lefedő delegáció. Nos, fellebbezett jogorvoslatot kért az elítélt, és mint már mondták, az ügyvédek több eljárásbeli hibára hivatkoztak. Mi nagy figyelemmel követjük az esetet, reméljük, hogy a következő szintű ítélet megváltoztatja a döntést, a határozatot. És mint már korábban mondtuk, szokatlan ez az ítélet, ugyanis néha halálbüntetést is kimondanak, de kivégzés 2003 óta nem volt Katarban a rendelkezés álló információk alapján 20 emberre rótta ki halálbüntetést, akik közül heten a 96-os pucskísérletben vettek részt, de mint mondtam, kivégzéseket nem végeznek. Még annyit szeretnék elmondani, hogy minden lehetőséget megragadunk, hogy a katari hatóságokkal megbeszéljük a bevándorló munkások, a média törvény helyzetét, és Antonis kollégám már mondta, hogy a magas szintű találkozásokkor a JCC országokkal erre kitérünk. Szeretnénk egy magas szintű látogatást tenni Katárban az év első felében. Reméljük, hogy ezen látogatás során részletesebben tudjuk megbeszélni ezen kérdéseket a katari hatóságokkal. Van egy közös együttműködési bizottság a golf országaival április 24-25-én itt Brüsszelben. Ez is jó lehetőség lesz arra, hogy ezen kérdésekről beszélhessünk az ülés, ülések után. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Elnézést, hogy nem mutattam be megfelelően hozzászólása előtt. Köszönjük szépen. Kérdések vannak? Eléggé teljes körül volt ez a tájékoztatás. Nincsen további kérdésünk csak emlékeztetek rá, hogy hogyha megnézzük az különböző helyzeteket az egyes országokban, gyakran az Arab-félszigeten, a bevándorló munkások kérdése nagyon sok helyen előfordul, különösen a háztartásbeli alkalmazottak kérdése. Az AFED-ben van egy jelentés, azzal foglalkoznak, hogy a külkapcsolatainkban mennyire tudunk odafigyelni a bevándorló munkások helyzetére. A napi rendünk már ugyan ö, tele van, de azt gondolom, hogy a mi albizottságunkban is pontosabban foglalkozni kellene azzal, hogy nem csak egyes országok kapcsán, hanem regionálisan is meg kellene közelíteni ezt a kérdést, és megnézni, hogy hogyan lehet a helyzetükön javítani. Néha és egyes esetekben akár a német nagykövetségen találunk rabszolgaságban élőket, és ez nagyon komoly sértése az emberi jogoknak, hogyha ilyen helyzetbe hozzuk ezt az illetőt. Tehát köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Következő napi rendi pont. Eszmecsere Tajerman úrral, az emberi jogi prioritásokról, a közeljövőbeli um, tanácsi prioritásokról. Kérem, hogy jöjjön ide. Yeah. so, um Thank you for coming again to our human... Köszönöm, hogy ismét eljött a bizottságunkba. Nagyon gyakran tartunk eszmecserét arról, hogy hogyan tudunk javítani a munkánkon, vagy hogyan tudjuk megerősíteni az ensz az együttműködést az emberi jogok témájában. Mint ön is tudja, az ENSZ főbiztosának itteni irodájának a jelenlétét felhasználjuk, és meghívunk külön előadókat Iránnal kapcsolatban, az élelmiszerhez való joggal kapcsolatban, és eszmecserét folytatunk, és nagyon gyakran azt látjuk, hogy nemzetközi szinten előrelépést hozó módon tudunk átgondolni olyan kérdéseket, amelyek kapcsán az emberi jogok helyzetén tudunk javítani. Ami a tegnapi ülésünket illeti, üdvözöltük azt, hogy a főbiztos Navi Pillai maga is úgy gondolja, hogy nagyon pozitív az, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament egy nagyon komoly ülésen, a Genfi Emberi Jogi Tanácson ott lesz, és amikor legutóbb találkoztunk vele, elhangzott, hogy az Európai Unió tevékenysége és jelenléte mindenképpen üdvözlendő, hiszen az egyik kevés, kevés olyan térségek egyike a miénk, ahol erőteljesen próbálunk emberi jogi szakpolitikai vagy menetrendet kialakítani. Természetesen nem a mi albizottságunkra van ez így, de úgy látjuk, hogy az emberi jogi politikánk még erősebb lehetne, hogyha önkritikát gyakorolnánk, és itt a mi területünkön is felmérnénk ezen kérdéseket. A Genfi vitán és máshol is beszélünk erről. Mit teszünk mi a rasszizmus ellen? A neofasiszta gyűlöletalapú büntetek ellen az EU-n belül is, és talán az önök szintjén is, a tagállami koordináció szintjén, vagy a parlament szintjén is, hogyha ezen kérdésekkel tudnánk foglalkozni EU szintjén, akkor nemzetközi szinten is erőteljesebben tudnánk fellépni. Ez egy általános bevezető. Az emberi jogi tanács napirendje mindig nagyon specifikus, ezért nagyon örülünk annak, hogy eljött hozzánk, és így többet megtudhatunk a 22. ülés napirendjéről, hogy mivel fognak ott foglalkozni. Mik az EU prioritásai a tavaszi tanácsülésen? Ha jól tudom, Genfből tegnap érkezett vissza, ahol erről beszéltek. Mi szeretnénk delegációt küldeni Genfbe, február 27-től március 1-ig. Mint minden évben ezzel kapcsolatban állásfoglalást készítünk elő, amely 80%-ban az előző évekkel foglalkozik, de most nagy figyelemmel hallgatjuk, talán így ki tudjuk egészíteni, vagy tovább tudjuk vinni ezt az állásfoglalást. és a, a tanácson túlmenően, ami az egyes témákat és országhelyzeteket illeti, ez tükrözi azt, hogy a mi munkánkban is mivel foglalkozunk, úgyhogy mindenképpen rendkívül releváns, hogy mi az, amiről tegnap döntöttek, hogy mik lesznek az EU prioritásai. Még egyszer köszönöm. <clears throat> Thank you so much, Madam Chair, and thank you so much to this committee to invite. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak a mostani ülésükre az EU prioritási, prioritásairól fogok beszámolni a következő tanácsülésre. Nagy érdeklődéssel követjük az önök és a parlament, parlament munkáját az emberi jogi területen, és az emberi jogi tanács és a közgyűlés harmadik ülése szintén, szinte egybeesik az emberi jogi tanács ülésével, és tehát idén még visszatérünk Genfbe, EU delegáció, az EU tagállamok is már nagy érdeklődéssel várják, hogy találkozhassunk, és rendkívül érdekes lesz a programunk. A különböző állásfoglalásokat is nagy figyelemmel követjük. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy önök a már meglévő mechanizmusokat próbálják a leginkább kihasználni. Külön előadó szakértők, ez rendkívül jó dolog. Azt gondoljuk, hogy az előadók tanulmányaiból, eredményeiből ez egyes országokra, témákra vonatkozóan mindenképpen ki kell használni ezen eszközöket, ezen mechanizmusokat, ha már megkaptuk, akkor meg kell védeni, és relevánsnak kell maradniuk, ehhez finanszírozásra van szükség. A mi helyzetünk sem mindig olyan egyszerű és kényelmes, de az emberi jogi tevékenységünk és vállalásaink miatt erre szükség van. A tanácson is elhangzott, hogy megpróbálunk mi is külön előadókat, független szakértőket alkalmazni. Az emberi jogi párbeszédben, a fejlődő országokban, harmadik országokban megpróbálunk különböző független testületek következtetéseire hagyatkozni, és külön előadókat alkalmazni, így különböző forrásokból tudjuk felmérni a harmadik országokban az emberi jogi helyzetet. Annyit szeretnék elmondani, hogy szeretnék visszautalni a tavalyi évre. Sokat foglalkoztunk a stratégiai kerettel és akciótervel az emberi jogok és demokráció területén. Emlékeztetnék rá, hogy nagyon erős vállalása van az EU-nak, hogy az emberi jogi rendszert megerősítse és teljesen kihasználja, és hogy az EU hozzájáruljon erőteljesen ahhoz, hogy hatékonyan működjön az emberi jogi tanács. Megpróbáljuk a mindennapokban elérni, hogy ehhez járuljunk hozzá és biztosíthassuk azt, hogy bármi történik Genfben vagy New Yorkban, az beágyazódjon az EU politikáiba egyes országokra vonatkozóan, és a mi munkánkba is, ahogy már említettem. Ez a vállalás és az EU, az Emberi Jogi Tanács munkájának a jelentősége tükrözi azt, hogy a főképviselő is elmegy a Genfi ülésre, és ott az Emberi Jogi Tanács kérdésével foglalkozik, valamint részt vesz az egyéb üléseken is a nőkkel kapcsolatos ülésen is részt fog venni a főképviselő, és az EU külön képviselője, emberi jogi külön képviselője is ott lesz Genfben a magas szintű ülésen, hogy a lehető legtöbb magas szintű képviselővel, miniszterrel harmadik országokból találkozhasson, és így tudja továbbvinni az emberi jogi ügyeket és hozzájárulhasson ahhoz, hogy a láthatóságon és a hatékonyságon javítson a mi politikánk tekintetében. A gyakorlatból azt látjuk, hogy sok tagállam minisztereket és nagyon magas szintű képviselőket küld, e, küld erre az ülésre. Azt látjuk, hogy jól felkészültünk a munkára. 2013-ban lesz a második év, hogy szisztematikusabban felkészülünk nem csak a március ülésre, hanem általában az ENSZ emberi jogi munkájára egész évben. A rendszerűs ülések márciusban és szeptemberben vannak, és van persze a harmadik bizottság is. Nos, tavaly 2012-ben így felkészültünk, és ennek nagyon jók a tapasztalatai a felkészültség, és azzal kapcsolatban, hogy a harmadik országokkal korábban tudjuk felvenni a kapcsolatot, jobban tudjuk az átmenetet előkészíteni, és ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy külön előadónk van a belaruszi emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Sikerült komolyan előrelépni, erőteljesebb támogatást kapni a közgyűlésen a moratórium, a halálbüntetés moratóriumának a kezdeményezésével kapcsolatban. Tehát nagyon jó szövetségeseink vannak az egész világban más országokkal. Ami pedig az akciótervet illeti, ebben is kiemeljük a jó stratégiai tervezés jelentőségét, már tavaly év végén elkezdtük ezt a munkát, hogy tudjuk pontosan, hogy Genfben, New Yorkban mit szeretnénk elérni. Ez volt a tegnapi ülésünk célja is, másodjára találkoztunk az EU Genfi nagyköveteivel, és a kórummal, az emberi jogi tanácssal. Nagyon jó volt hogy a helyi szakértelmet Genfből és a politikai szintű tagállami elképzeléseket lehessen megbeszélni. Ma arról tudok beszámolni, hogy jelenleg mi az elképzelésünk a márciüléssel kapcsolatban, és még néhány más kérdésre is kitérnék. Most túl korai még azt mondani, hogy konkrétan hogyan fognak ezek folyni, de a harmadik országokkal és fő partnerekkel a kapcsolatot fel kell tartani. A külügyminiszterek február 18-ai ülésén fogják elfogadni a következtetésekkel, következtetéseket, amelyek a márciusi emberi jogi tanács prioritásait kimondja, és az, azt követő prioritásokat. Most pedig szeretnék erről beszámolni. Ami ezt az ülést illeti, az ország jelentésekkel kapcsolatban, továbbra is kulcs prioritás az EU számára a szíriai helyzet. Ez továbbra is rendkívül nagy kihívás. Az ülésünk első eleme egy eszmecsere volt az Inkeri Bizottság ö, tagjaival folytatott eszmecsere Szíriáról egy jelentést készítettek az ülés előtt, és kicsit áttekintették, hogy mik lesznek a fő következtetései ennek, de nagyon aggasztja őket az, hogy a szíriai helyzet továbbra is romlik, ami az emberi, jogi sért, emberi jogok sértését, a háborús bűnöket, az emberiesség elleni bűnöket illeti, a kormány és az ellenzék részéről is és nagyon nagy szükség van arra, hogy a nyomást fenntartjuk, fenntartsuk Szíriában közben meg frusztrál minket az a helyzet, hogy mit tehetünk, mi az, amivel valamit el is érünk. Az emberi jogi tanácsnak csak bizonyos eszközei vannak, és persze a biztonsági tanácsban van nagyon fontos felelősség. De az kiderül egyértelműen, hogy a bizottságnak folytatnia kell a munkáját, és a mandátumot ki kell bővíteni, Ugyanakkor hiszünk abban, hogy a jövőben is rendszeresen kell jelentést tennie a helyzetről, és azt hiszem, hogy ez alkalom lesz arra, hogy a tanács összetételén is változtathassunk, és talán most először az emberi jogi tanácsban Szíriával kapcsolatos határozatot konszenzussal lehet meghozni, egy erőteljes határozatot. Nem a konszenzus önmagában a cél, de reméljük azt, hogy a tanács a mostani összetételében készen áll arra, hogy egyhangú üzenetet küldjön, olyan üzenetet, amelyben egyértelműen fogalmaznak arról, hogy a számonkérhetőséget kell elérni, és erre lehetőség van. Az biztos, hogy az EU szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal, Törökországgal, más arab országokkal, hogy megfelelő szövetséget tudjunk kialakítani, és ebbe az irányba tudjunk nyomást gyakorolni. További fontos kérdés, amiről magas szinten beszélünk a napi, rendek, napi rendi pontok között, a burma mianmári helyzet. Természetesen üdvözöljük, hogy igen komoly előrelépések voltak az elmúlt hónapokban, ugyanakkor még vannak problémák. Politikai foglyok kérdése és különösen a Kacsin állam és más államok kérdése, és nagyon intenzív egyeztetések vannak a burma miamári delegációval és az ASEAN országokkal Genfben és mi szeretnénk, hogyha az ülés végén erőteljes vállalást határoznának meg, vagy esetleg aláírnának egy dokumentumot a kormány és a magas szintű képviselők között, az emberi jogi főképviselő között azért, hogy technikai segítségnyújtást lehessen adni, és közben monitorozni a helyzetet, ez számunkra fontos, és közben szeretnénk elérni, hogy kibővítsék a monitorozási mandátumot, amely már jelenleg is létezik a tanácsban. Ezek a fő elemek Burma a kapcsolatban. Persze sok minden függ az addigi fejleményektől is. Másik kérdés, a koreai köztársaság kérdése, itten a speciális raportőr mandátumát meg kell újítani, és ő is mások is kérték, hogy áll, kerüljön felállításra főként a helyzet figyelemkísérése érdekében egy vizsgáló mechanizmus, amelyik a legégető problémákat, mint a különböző börtöntelepeknek a nyomon követését. De ezt a márciusban kerül majd sorra, és például a független szakértői vizsgálatokat végezzék. Egy ilyen testületre létrehozására sor kerülhetne. Az összes helyzetek kapcsolatban vetődhetnek fel kérdések, tehát végig szeretném venni. Az Unió támogatja az iráni speciális raportőr helyzetének a létrehozását, a sri-lankai helyzetvizsgálatát, a, azt a célt, hogy szülessen egy határozat arról, hogy a kormány hogyan hajtja végre az ajánlásokat. A főbiztosnak az irodája most jelentett meg egy jelentést, ami különösen fontos figyelembe a legutóbbi fejleményeket, például Szomáliában. Vannak más országok is, de azt szeretném csak elmondani, hogy a különböző egymást követő ülések Fehér Oroszország lesz júniusban, szeptemberben, délszután Eritrea, Kongói Népköztársaság, Kambodzsa, ezek olyan helyek, ahol ö, aggasztó a helyzet, tehát ezekkel megfelelően kívánunk foglalkozni. Vannak tematikai kérdések is. Az egyik ilyen a, a vallás és hitszabadság különleges raportőrnek a ö, mandátumának a meghosszabbítása, aztán gyermekjogok Latin Amerikában, és vannak egyéb témák, amik nem csak így fontosak, például a nemi egyenlőség, a nők jogai, erőszak, tehát azokat is szeretnék rámutatni, ami a nők helyzetével foglalkozik, nők elleni erőszak és most dolgozunk azon a stratégián, hogy hogyan lehetne jó eredményeket elérni dél-afrikaiakkal, másokkal, az LGBT csoportok jogainak előmozdítása, ami tanács hogy elfogadta ezzel kapcsolatban a határozatot. A civil szervezetek, NGO-k részvétele az ENSZ-ben, ez is egy olyan kérdés. Vannak olyan országok, amelyek nem nagyon szeretik a civil szervezeteket, megfélemlítik, zaklatják ezeket a szervezeteket, hogyha az emberi jogi tanács munkájában részt kívánnak venni. Ezzel is foglalkozni szeretnénk de az egyes országokon belül is az NGO-k helyzete, vannak helyek, ahol szűkül a mozgásterük. Egyéb témák is vannak, amiket most nem akarok még külön felsorolni, mert már eddig is sokat beszéltem. Az egész év folyamán van egy reform folyamat, ami az ENSZ emberi jogi rendszerét is meg kívánja reformálni fontos, hogy ezek milyen tárgyalások vannak New Yorkban, de ezek olyan tárgyalások, amik nagyon fontosak. Ezekben az független monitoring testületben, ami a rendszernek a lényegét alkotják, komoly kihívások vannak politikailag, de pénzügyileg is, és logisztikai kihívás is. Sok ország ratifikálta ezeket a megállapodásokat, de minél többen ratifikálják, annál nehezebb működtetni a rendszert. Akkor a főbiztosnak a függetlensége, a raportőrök helyzete, és természetesen az emberi jogok egyetemleges megőrzése, ez is nagyon fontos, az emberi jogi tanács munkája tekintetből fontos. Tehát nagyon fel akarunk készülni ezen tárgyalásokra. Elnök, köszönöm szépen, Tajerman úr. Most már nagyon világos, hogy mi minden kerül majd napirendre. És akkor most a tagokat kérném, hogy kommentálják, vagy tegyenek fel kérdést, hogyha vannak kérdések. De Kaiser asszony, ha Ön úgy tudom, hogy eléggé jól ismeri ezeket a különböző emberjogi kérdéseket ENSZ szinten is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elmondtam mindezen magyarázatokat. Kétségtelen, ismerjük és tudjuk, hogy az ENSZ-nek milyen fontos szerepe van, és úgy gondolom, hogy nagyon elismerésre méltó munkát végeznek, elég jó átfogó képet adott. Azonban a mi számunkra, akik nagyon gyakran a terepen vagyunk, és azt is mondhatnám, hogy figyeljük az eseteket, az az emberi jogok jogi szintje és a gyakorlat között előfordul, hogy szakadékok vannak két vagy három aspektusra szeretnék reagálni, és megkérdezném, hogy önök hogyan tudják ezeket megfogni valahol. Az első dolog, közelmúltban volt egy nagy kezdeményezés, Svájcból indult ez ki, és Szíriával volt kapcsolatos, és azt kérték, hogy a CPI keresik meg. Svájc, Luxemburg, nagy-Britannia, Korea, és még nem tudom, még néhány ország elindított egy eljárást. De nem látom ebben az Európai Uniónak a vezető szerepét, és őszintén szólva ez engem zavar. A vizsgálat, egyebek, ez fontos, de mi, akik nek ennyi emberjogi szervezetünk van, mi nem vagyunk láthatóbbak egy ilyen kezdeményezésben. Még akkor is, hogyha tudom, hogy a biztonsági tanács a, a, azt javasolja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot megkeressük. Mi miért nem vagyunk jobban jelen, és ez időnként engem zavar. Mindenképpen el kell jutnunk oda, hogy az emberi jogok a mi esetünkben is a politikáknak a középpontjában álljanak, de ne külön politikaként jelenjen meg. Például Szíria esetében, amikor azt látom, hogy ott mi minden történik, illetve hogy milyen pénzcsökkentések, költségvetési csökkentések vannak, és például a humanitárius segítségnyújtás költségvetése csökken, miközben szíriai menekülteket tudunk segíteni. Ez érinti az emberi jogokat, a tanácsot, a költségvetést, azt szeretném tudni, hogy önök zárt térben működnek, vagy van valami ráhatásuk, és más tanácsi politikákat is, is ki tudnak terjeszteni a javaslatokat. Legalábbis a Lisszaboni szerződéseknek ez a céljuk. Tehát én most Szíriával kapcsolatban vetettem ezt fel, de aztán majd más kollégáimat is hagyok szót az emberjogi tanácsülés, ami majd Genfben lesz, azon országok, ahol kisebb, lassú kisiklások vannak, tehát nem a szíriai kínzásokról van szó, nem a kongói, de mondjuk Egyiptomból jövök vissza, három napig voltunk Egyiptomban, engem nagyon aggaszt az, hogy az alkotmányból kikerülnek bizonyos bekezdések a nők jogairól, a mindenféle sértés, blasfémia, mi az, hogy sértés, az már nem is blasfémia, ezeket is büntették, ezek nagyon súlyos kérdések, nem azt jelenti, hogy nőket erőszakolnak meg, de hosszú távon ezek a kis apró módosítások nagyon súlyossá válhatnak. És nem igazán hallottam, hogy lett volna bármiféle reagálás ezzel kapcsolatban. A parlamentben itten persze mi reagálunk, de lehet, hogy jobban oda kellene figyelni ezekre a kis megcsúszásokra, amikből aztán későbbiekben nagyon komoly veszélyek születhetnek az emberi jogok területén. Ön nyilván tudja, hogy mennyire támogatjuk mindazt, amit végeztek, és egyébként mi nagyon jól tudunk együttműködni. Elnök, köszönöm szépen, de Kaiser asszony másokat nem látok, akkor én nekem is vannak kérdéseim, amiket talán meg tud válaszolni, és majd esetleg együtt. Amikor a különböző prioritásokról szólt, azkor szeretném ezekkel kapcsolatban elmondani, hogy szinte mindegyik kapcsolódik ahhoz a munkához, amit mi végezünk. Például a Myanmar esetében eldöntöttük, hogy saját állásfoglalást, véleményt készítünk a helyzettel. Mert itt a parlamentben kereskedelmi és vámügyi megállapodást készítünk elő, és két sürgősségi ügyünk is volt múlt év őszén, és a delegációt is valószínűleg fogunk küldeni májusban Burma Myanmarba. Egy új aspektus lesz, amit ők talán szeretnének elérni, a, egy megállapodás a kormányjal, hogy egy kirendeltséget e, nyissanak talán rangomban az emberekhez közel, Ez is kapcsolódik az ENSZ munkához és az uniós alapokhoz, mert ugye 4 milliónk van a főbiztos hivatalához kapcsolva, amelyik nincs még megcímkézve de hát ez mindig a munkánk is növek, és ezért a helyszíni irodák is fontosak. Tehát az ENSZ a bankoki irodán kereszt, ENSZ irodán keresztül támogatja a munkát, de valószínűleg ez jól tükrözni azt is, hogy önök is, illetve a tagállamok is támogatják ezt. Észak-Koreával kapcsolatban, igen, múlt évben volt egy nagyon intenzív meghallgatásunk, ott nagyon aggasztó a helyzet, és szerintem a parlamenti vitát is segítené, hogyha független vizsgálóbizottság jönne létre. Mert nagyon gyakran az, a szomszédos országok is érdeklődnek, és szeretnék, hogyha ez napirendre kerülne ez nagyon jó lenne, hogyha az ENSZ egy jó jelentést tudna ezzel kapcsolatban. Ez a jelentések szerintem jók, de jó lenne, hogyha egy külön vizsgálat, egy független vizsgálat készülhetne. Ami pedig a tematikai kérdéseket illeti, amikről ma délelőtt is volt szó, a mi szakbizottságunk saját jelentéseket is készít, a vallás és hitszabadság kérdéskörrel, és reméljük, hogy megállapodás lesz annak a kérdésben, hogy a és szabadságban a független jelentéskészítő mandátuma meghosszabbításra kerüljön. És az is volt, hogy nem, hogy objekt, nem kellene objektív. Tehát ezért kellően kellene támogatni, és fontos lenne fenntartani a mandátumát, ez is gazdagítaná a mi munkánkat. Az LGBT kérdése is ugye rendszeresen visszaköszön, ez egy nagyon erős csoport, különböző poli, ö, szakbizottságok is foglalkoznak vele, és remélem, hogy ö, sikeresek lesznek Dél-Afrika esetében is a e területen. Eddig ö, nincsenek további országok vagy témák, amiket szeretnénk a figyelmébe ajánlani, de az állásfoglalásunk eléggé átfogó, és ha legutóbb kibővítettük és említettük, hogy Sri Lankánál aktívabban kellene dolgozni, az USA is támogatását adja ehhez. Valóban nagyon nagy siker, hogy állásfoglalás született a e témában. De jelenleg a politikai frakcióktól nem hallottam semmit, hogy van-e olyan más ország, amit ön nem említett, amit még be kéne venni az állásfoglalásokba. Februárban fogjuk majd elfogadni az állásfoglalást amikor ellátogatunk egy-egy ilyen országba delegációként, akkor nagyon fontos és jó, hogyha az ottani ö, uniós nagykövet ö, ö, legutóbbiak aktívak. Legutóbb szinte minden Európai Uniós nagykövet részt vett ebben a munkában, és tudjuk, hogy míg a parlament véleménye, hogyan működik az unió, és nagyon sajnálatos, hogy egyes tagállamok azt mondhatnám, hogy akadályozzák a hatékonyságát a New Yorki és Genfi Európai Uniós delegáció munkáját mert nem minden ö, tagállam gondolja úgy, hogy ez európai ügy, és a konzultáció annyi időt vesz igénybe, ahelyett, hogy az emberjogi tanácsban ö, támogatólag lépnének fel. Ez sajnálatos, de remélem, hogy az emberi jogokkal foglalkozó személyek a Genfi irodában is kellően erős támogatást kapnak. A másik lehetőségünk, hogy megkérjük az uniós delegációt, hogy hívjon meg nagykövetőeket. Ez nagyon fontos, nagyon érdekes, figyelemre méltó találkozók ezek de nagyon jó tárgyalni a nagykövetekkel, akiknek esetleg különböző eltérő véleményük van az egyetemes emberi jogokról. Ez is nagyon gyümölcsöző volt. A közel múltbeli naprendünket megnézzük például Bahrein, Etiópia esetében, nagyon hasznos volt velük megvitatni azt, hogy ők hogyan látják a az egyetemes emberi jogokat, és hogyan látják az emberi jogi tanács munkáját. Még egy valami van, Versi asszony ezzelhez kapcsolódik, akkor elő talán megadom a szót, és akkor utána még visszatérünk. Mikrofon nélkül megy a hozzászólás, nem halljuk. Elnézést, én nem kapcsoltam be a mikrofont, mondja az hölgy, és elnézést kért a tolmácsoktól. Nem kívánom elmondani mindazt, amit gondolok, hogy milyen inkoherenciák vannak az Európai Unió külpolitikájában, és hogy hogyan védelmezi az emberi jogokat. Szerintem az ENSZ-ben folyó viták erre nagyon jó példát képeznek, és elég megnézni, hogy az egyes tagállamok ott hogyan lépnek fel csak egy témát szeretnék felhozni, ami nekem most ö, fix a ideám, ez pedig Törökország és a törökországi béke folyamat. Én francia vagyok, szörnyűséges gyilkosságok voltak ezzel kapcsolatban Franciaországban, Szerintem mindazok, akiknek számára fontos az emberi jog, az emberi jogok fejlődése, azoknak össze kell fogniuk, és felül kell emelkedniük a manipulációs kísérleteken és a véleménykülönbségeken annak érdekében, hogy minden ellenében ez menjen a maga útján. Ha mindenki teszi a magáét az Unióban, az ENSZ-ben, akkor szerintem tudunk segíteni Törökországnak is, hogy előre menjek. 30 év háború, 45 eh, ezer halálos áldozat elegendő, Úgyhogy szeretném megkérdezni önt, hogy mit tesznek Törökországgal kapcsolatban és az ottani kisebbségek helyzetével kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Verzsi asszony, és még egy dolog vetődött fel, talán erre is röviden kitérhetne. Legutóbb, amikor a különböző egyéni, egyedi üléseket tartottuk, akkor az izraeli nagykövettel is találkoztunk, aki tam, nagyon panaszkodott arról, hogy az Unió hogyan kezeli az ő hazáját, és most ugye már nem tagjai az emberjogi tanácsnak, és vannak suttogások, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de azt hallottam, hogy azt is mondják, hogy meg fogják fontolni azt is, hogy ne fogadják el az ajánlásokat menekültügyben, és ez lesz az első olyan ország, amelyik ezt meg fogja tenni. Ez nem csak az ő hazájuk számára rossz és az ott élőkre, de ez nagyon rossz jelzés az egész rendszer működése szempontjából. Thank you so much. Um... Nagyon köszönöm a megjegyzéseket és a kérdéseket. Mindenre nem feltétlenül én vagyok a legjobb személy, hogy válaszoljak, de azért megpróbálom. De Kaiser asszony említette, hogy a Genfi beszélgetés és az EU fellépése mennyire releváns az érintett országban és általában véve figyelemmel követem az EU és az ENSZ munkáját már elég régóta, és össze tudom hasonlítani, hogy hogyan fejlődünk. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amiben sikerült előrelépni. Korábban valóban néha az volt az érzésünk, hogy Genf kicsit egy buborékban él, ami ott történt, az EU által felvetett kérdések és nyomon követett kérdések nem voltak nagyon fontosak az általános politikában Genfben ennek az volt a hatása, hogy a genfi célokat azért nem tudtuk elérni, mert a genfi országok nem támogatták őket, mert soha nem vetettük ezt fel velük, hanem bilaterálisan próbáltunk a fővárosokkal egyeztetni. Tehát ez az első dolog, amit, ami feltűnt. Hatékonyabban tudunk Genfben fellépni, hogyha az ottani célokat bilaterális politikai üléseken is fel tudjuk vetni emberi jogi párbeszédekben. Másik dolog, az volt az érzésünk, hogy amit ott teszünk, az nem igazán kapcsolódik ahhoz, amit általában teszünk. Erről annyit, hogy ez a stratégiai tervezési eljárás, hogy szorosabban együttműködünk a helyszíni kollégákkal, azért, hogy Genfben, amit egy országgal kapcsolatban teszünk, az az általános stratégia része legyen. Például amit Genfben, Burma Myanmarral kapcsolatban teszünk, arról szorosan egyeztetünk a kollégáinkkal, és így a mi vállalásaink az országgal kapcsolatban megfelelnek a nagyobb keretnek. És ez több kérdésben ugyanígy van. És amit Szíriában teszünk, Szíriával teszünk az Emberi Jogi Tanácsban, az szorosan kapcsolódik az általános politikánkhoz ezzel a kérdéssel. A svájci levélre utalt a Svájc nagykövet küldte ezt nagykövetbe a biztonsági tanácsnak 50, 5 vagy 56 ország nevében. Ezt a levelet az egyes tagállamok írták alá. 26 tagállam ezt aláírta, EU tagállam ezt aláírta, és általában véve, ami az EU-t illeti, hogyha az EU vagy a külügyminiszterek tanácsa a szíriai kérdéssel foglalkozik, Természetesen felmérik a politika helyzetet, de mindig foglalkoznak a számonkérhetőség kérdésével is, és mindenek előtt decemberben arról is beszéltek, hogy a számonkérhetőségre szükség van, és az egyhangú fellépést kiemelte a tanács is azt, hogy az EU bírósága és a biztonsági tanács is foglalkozzon sürgősen a szíriai helyzettel, és az ICC elé kerülő kérdésekkel. Tehát itt egyértelmű a helyzet. Ami a biztonsági tanács és az emberi jogi tanács kérdéseit illeti, persze van különbség a kettő között és a prioritások között, de erről is beszélünk Genfben. Természetesen megpróbáljuk összekötni, és nagy belső erőfeszítések vannak erre, hogy a politikai vállalásunk Szíriában és az emberi jogi vállalásaink támogatást kapjanak a humanitárius helyzettel kapcsolatos segítséghez köthető legyen ez. A megfelelő bizottsági kollégák tudnak önöknek további részletekkel szolgálni a humanitárius segítségnyújtásról, de ez nagyon fontos. Tegnap Pinheiro úr az egyik bizottság elnöke nagyra értékelte ezt a komoly támogatást az EU részéről. A finanszírozásról is beszéltünk. Lokpillér asszony Burma Myanmar kapcsán vetette ezt fel. Természetesen kihívás az, hogy az emberi jogi főbiztos hatásköre nő, és a rendszeres költségvetés, amelyet az irodája megkap, nem nő megfelelően. Ugyan a múltban komolyan növekedett a költségvetése. A DEFCO főigazgatósági kollégák is ott voltak tegnap, és ők is találkoztak az emberi jogi főbiztos irodájával, és hát nekik kell erről beszámolniuk. Annyit mondanék, hogy a 4 millió ö, finanszírozáson ö, túlmenően még további 4 vagy 5 milliót vállaltak, irányoztak elő, különösen ami a szíriai ö, helyzetet illeti, a tripoli helyzetet illeti, tehát próbáljuk garantálni azt, hogy megfelelő támogatást tudjunk nyújtani. Az ENSZ emberi jogi tevékenységéhez. De hát azért vannak kihívások ennek a rendezésében. Ami a tipjájkét illeti, a külön előadó rendkívül jó munkát végzett, de most tovább kell lépnünk. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen vizsgáló, független vizsgáló bizottság hozzájárulhatna a folyamathoz. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos munkát végzett a külön előadó, és a következő emberi jogi tanácson a vallási kisebbségek kérdésével fogunk foglalkozni, ez rendkívül fontos. A közgyűlés foglalkozott az áttérés kérdésével, és azt gondolom, hogy ez is nagy, nagyon fontos eleme a vallás és meggyőződés hit szabadságának. Nagyon sok országban ez kényes kérdés. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos eleme a vallásszabadságnak. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a külön előadó a jelentésén keresztül hozzájáruljon ehhez a vitához és eszmecseréhez. Végül pedig Törökországgal kapcsolatban Vezsi asszony beszélt. Annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen az ENSZ-ben nem tudunk minden kérdést felvetni, de különböző útjai, lehetőségei vannak, hogy egy kérdéssel foglalkozzunk. Törökországgal kapcsolatban természetesen vannak más utak is, nem csak az emberi jogi tanács maga, van az egyetemleges periódikus felülvizsgálat és emberi jogi mechanizmusok. Itt foglalkozunk a törökországi helyzettel és az EU bilaterálisan is felveti a kérdéseket Törökországgal. Loch Piller asszony, Izrael kérdése és a UPR kérdése. Hát természetesen nagyon sok megfigyelő van jelen, és igaza van, hogy április óta Izrael levelet küldött az Emberi Jogi Tanács elnökének, és a bizottságnak, és a felvetett kérdés kapcsán az emberi jogi főképviselővel felfüggesztik az együttműködést. Egyértelmű, hogy nem fogunk részt venni az egyetemleges periódikus felülvizsgálati ülésen jövő csütörtökön. Ez megint csak rendkívül sajnálatos fejlemény. Általában véve az EU egyértelmű álláspontja az, hogy minden ENSZ tagállamnak együtt kell működnie az emberi jogi tanács mechanizmusaiban. Tehát egyértelműen hordozzuk ezt az üzenetet. Tudjuk, hogy Izrael az emberi jogi tanácsban nagyon külön napirendi pontra került, és külön foglalkozunk vele. Mindenképpen beszélnünk kell erről velük. Másrésztről, ami az egyetemleges periódikus felülvizsgálatot illeti, ennek a fő eleme éppen az, hogy minden országot egyenlően kell kezelni. Izraelt, Egyesült Államokat, Kínát, Franciaországot, minden egyes országot rendszeresen meg kell vizsgálni ezen egyetemleges periódikus vizsgálatban. Ezért azt gondoljuk, hogy az izraeli döntés, hogy ne vegyen részt ebben a felülvizsgálatban rendkívül káros, nem csak a felülvizsgálati rendszerben, hiszen ez az első eset, hogy ne vegyen részt egy ország ebben, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy Izraelnek sem lehet érdeke, hogy ezt tegye Annyit szeretnénk tehát elmondani, hogy tavaly nyár óta, amikor az EU ezt először felvetette, azóta rendszeresen felvetjük az izraeli hatások, hatóságokkal különböző szinten, és erőfeszítéseket teszünk Genfben is azért, hogy megoldást találjunk, amely közben tiszteletben tartja maga a felülvizsgálat integritását, és az Izraelt visszahozza ezen mechanizmusba. A legutóbbi pozitív lépés az volt, hogy az Izrael kérte, hogy ö, halasszák el az ő álláspontjuknak a kérdését. Ezzel egyfajta reményt kaptunk arra, hogy mégiscsak talán visszatérnek ehhez a felülvizsgálati folyamathoz. Köszönöm, Tajerman úr. Lejárt az időnk. Biztos vagyok abban, hogy még felveszük a kapcsolatot, hogyha majd a mi látogatásaink részleteit készítjük elő. Utolsó napirendi pontunkhoz értünk. Donskis úr kérte, hogy Nézzük meg a kazaksztáni helyzetet ismét. Korábban rendszeresen napirendre vettük ezt a kérdést, és az AFET előadónk Közép-Ázsiával kapcsolatban itt van Kilnészen asszony, őszintén figyelemmel követi az emberi jogi területeken ezen országok fejlődését. A külszolgálat szintén képviselteti magát, ki szeretne a külszolgálattól hozzászólni. Amikor a ülésünket próbáltuk előkészíteni, mindig elmondjuk, hogy jó lenne időben tudni, talán mondjuk előző napon, hogy ki jön el a külszolgálattól, akkor én udvariasan be tudom mutatni teljes nevével az illetőt és tisztségét is. Jó lenne, hogyha a külszolgálat mondaná el először friss híreit a kazaksztáni helyzetről. Tavaly novemberben, nem, elnézést, nem fogom megismételni, amit ön szeretne elmondani. Megadom a szót. Köszönöm. Köszönöm, Derenderi vagyok a Kazaksztáni irodától. Elnézést, hogy nem sikerült a nevemet elküldeni időben az elnökasszonynak. A kazaksztáni helyzet a legutóbbi a bizottság ülés óta úgy változott, hogy ettől az aggodalmaink csak megnövekedtek. A kőolajmunkások tárgyalása óta júniusban, és az Alga be nem jegyzett párt, ellenzéki párt vezetője Kozlovúra kapcsolatos események óta, október óta a kazaksztáni főgyészi hivatal kezdeményezte, hogy az ALDA párt kapcsolatban egy civil szervezet, kilenc újság és 20 internetes honlap foglalkozott a tevékenységükkel, és szélsőséges szervezetnek titulálta őket, és céljuk, hogy betiltsák ezt a tevékenységet és a hírek terjesztését. Ez rendkívül aggasztó számunkra. A főképviselő november végén járt a térségben. A közép-ázsiai miniszteri stratégiai ülésen, a miniszteri, Biskeki miniszteri ülés után négy országba látogatott el Kazaksztánba is a térségből. A kazaksztáni látogatása során találkozott a kazaksztáni külügyminiszterrel és Azerbajdzsán elnökkel, és minden ülésen felvetette az EU aggájait az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban. Nyilvános beszédet tartott az azerbajdzsáni egyetemen, és bemutatta az EU-Kazaksztán kapcsolatokat, és az emberi jogi aggodalmainak hangot adott ezen. Kezdetektől fogva a politikánk az, hogy ezt a nyilvános nyilatkozatában is elmondta, hogy az EU kapcsolatai, a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok és az új magasabb szintű partnerség és együttműködési megállapodás nem független attól, hogy az emberi jogi helyzet hogyan alakul, és a demokrácia és a jogállamiság Kazaksztánban. És nincsen változás ezzel kapcsolatban. Ezt figyelembe véve az európai parlamenti képviselők maguk is bejelentették a Parlamenti Együttműködési Bizottsági Ülés után, amely Azdanában volt október végén. Ezen ülés nyomonkövetéseként a közép-ázsiai delegáció AFETI ülésén kedden kimondták, hogy az Európai Parlament felkér minket arra, hogy a plenárison november 22-én elfogadott állásfoglalás után vegyük figyelembe Kazaksztán gazdasági, kereskedelmi és energi, energetikai partner jelentőségét a stabilitás szempontjából a térségben, és ezért komprehenszív, átfogó kapcsolatrendszert kell kialakítani, és össze kell kötni az emberi jogi aggodalmainkat az átfogó kapcsolatrendszerünkkel. És pontosan ezt mondta a külszolgálat vezetője, a főképviselőnk is, hogy az emberi jogi fejlemények, és nem csak a kormány és ellenzék közötti kapcsolat és a médiával kapcsolatos helyzet, hanem az új vallástörvény helyzete is rendkívül fontos, és a vallási kisebbségek helyzete. Ezek azok a kérdések, amelyek legnagyobb hangsúlyt kapnak a mi kommunikációnkban és kapcsolattartásunkban, bilaterális és más szinten a kazak féllel, úgyhogy nagy figyelemmel kísérjük ezt a helyzetet. Köszönöm. Madame Derzsia. Köszönöm szépen, Verzsia asszony. Úgy gondolom, hogy nincsen ellentmondás a között, hogy önök folytatják a munkát a Kazaksztán szerepével kapcsolatban, ami egy stabil ország és a térségben is stabilitást jelent. Amennyiben a hely, az emberi jogi helyzet romlik, például, hogy 7 éve van börtönben az ellenzék vezetője, ez destabilizálja az országot. Tehát minél pontosabb és konkrétabb emberjogi munkát végeznek, annál inkább segítenek stabilizálni az országot és a térséget. És én most arra jutott eszembe, mert hogy megyek Genfbe, közelmúltban Kazaksztán az emberjogi tanács tagjává vált, közelmúltban lehet, hogy Genfben érdemes lenne megkeresni őket, illetve bírálatunkat kifejteni, hogy példát kellene mutatniuk, mert egy országnak ugye mindig az jó, hogyha jók az emberjogi mutatói. Szeretne szót kérni? Akkor Nikol Nielsen. Köszönöm szépen. Csak reagálni szeretnék, természetesen már volt alkalom ahhoz, arra, hogy véleményt mondjak a kazaksztáni emberjogi kérdésekkel. Több mint egy éve Vladimir Kozlov, az Alga párt eh, elnöke börtönben van. Az európaiak, de mások nemzetközi szereplők, akik eh, részt vettek a tárgyaláson, azok mind azt mondták, hogy eh, nem volt kellő indoka annak, hogy hét évre börtönre büntették, ha csak nem az, hogy a kormány, a kazak kormány azt akarta, és ezt erősíti most a független médiák elleni fellépés. Egyszerűen el akarták hallgattatni a kritikus hangokat, amelyek egyébként jogosan bíráló hangot ütnek meg. Tehát ez végül is egy elég súlyos helyzet, tehát nem lehet megelégedni azzal, ahogy ezt Eston asszony szokta mondani, hogy aggódom, foglalkoztat. Ez elég, csak ez nem elég. Nem lehet, hogy állandóan aggódunk, és a dolgok a nem javulnak, hanem rosszabbodnak. Tehát úgy gondolom, hogy egyszer csak eljön az az idő, amikor fel kell tenni a kérdést, hogy a jelenlegi egyezmény, amelyről folynak a tárgyalások, az új együttműködési és partnerségi e, egyezmény, amit aztánával tárgyalunk. Nem mehet ez így tovább. A parlament hozott egy, készített egy jelentést a közép-ázsiai stratégiáról, ez nyilvánvalóan Kazaksztánt is érinti, és szerintem ennek a fő célja éppen az, hogy a biztonsági, a biztonság kérdése, az a lakosság biztonságán keresztül vezet az út. Az pedig azt jelenti, hogy az, a kisebbségek, a lakosok jogait tiszteletben kell tartani. Tehát egyáltalán nem vagyok elégedett azzal, ahogy a dolgok jelenleg történnek az Európai Unió szintjén. A parlamentnek nyilván egy, előbb vagy utóbb reagálnia kell majd. Már volt alkalmam azt mondani, hogy amikor egy ellenzéket fogadnak a parlamentben, ez volt Kozlov úrral, eljön, elmondja, és utána letartóztatják, azért az egy nagyon súlyos dolog, ami számunkra itt az Európai Parlamentben. Tehát mindenképpen jobban kellene foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Ugye, hogy a közelmúltban mondtuk, egy más teremben, egy más értekezleten. Amikor egy ország gazdag, és ez van Kazaksztánban, gazdag ország, természeti erőforrásokban igen gazdag, Európa éppen ezért dolgozik ezzel az országgal a kereskedelmi kapcsolatokon, akkor gazdagnak kell lennie, megvan a lehetősége, hogy gazdag legyen demokrácia, emberi jogok tiszteletben tartása terén is. Tehát ezeknek együtt kell menniük. Nincsen semmiféle megfelelő kivogásuk. A kazak hatóságoknak megvan a lehetőségük, hogy demokratikus intézményrendszert működtessenek, hogy tiszteletben tartsák a sajtót, a médiákat, és, és természetesen a szakszervezeteket is. Mert azok a drámák, amik Csenergauzában voltak, ezek valójában egy szakszervezeti mozgalom volt. Sztrájkoló dolgozók ellen léptek fel, és a végén lemészárolták őket, többen meghaltak, kínzás áldozatai váltak és bebörtönözték. Ez elfogadhatatlan. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Nikol, és azt gondolom, hogy nagyon jól érvelt a tekintetben, hogy továbbra is nagyon oda kell figyelni, határozottan kell fellépni. A bírálat szerintem nem arra vonatkozik, hogy nem követték figyelemmel az egyedi emberjogi sérelmeket, hanem a plenárison való kritikát is, és Strasbourgban is. Ugye, hogy Lady Ashtonnak nem elegendő, hogy elmondja, hogy felveti a kérdést az egyetemi hallgatók körében, hanem határozott nyilatkozatokat kellene tennie. Ezt hallottam a saját hazámban is, Németországban, mindig össze akadunk, amikor köz, a közép-ázsiai emberjogi kérdésekre van. Ez nagyon természeti erőforrásokban gazdag terület, nagyon for, fontos a geo, ugyanúgy, hogy Pakisztán a geostratégiai szempontból nagyon fontos. Itt ez nem igazán veszélyezteti a kapcsolatokat. Tehát Vers azt, hogy szeretne szót kapni, akkor megadom a szót, de kérem, hogy la, röviden, mert kezdődik a másik ülésünk. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a főképviselő asszony már többször felvetette ezeket a kérdéseket a nyilatkozataiban, természetesen az elmúlt év folyamán, amióta 2011-ben az esemény sor Kozlov úr és a is nyilatkoztak, mert a külszolgálat figyelemmel kísérte a tárgyalást, és jelentést is készítettünk a parlamentnek, hogy milyen hiányosságokat tapasztaltunk mi magunk, és Lady Ashton is nyilatkozott e tekintetben, és elmondta, hogy ez tulajdonképpen politikai indítatású tárgyalás volt és az egyetemen is magánbeszélgetésekben is minden alkalommal ezt elmondta és ez nem volt nagyon más attól a nyilatkozattól, mint amit az Európai Parlament is tett a két állásfoglalás kapcsán a 2012-ben és novemberben és a Parlamenti Kooperációs Bizottság október végén Tehát nem ássuk alá az emberjogi helyzet komolyságát. Eddig eh, mi nagyon eh, örültünk a parlamenttel folytatott együttműködésünknek. Elnök, köszönöm szépen, és mindenkire köszönöm. Most akkor vége a nyilvános ülésnek, és majd találkozunk eh, februárban, 20-án és 21-én. Most a következő témánk Európai Unió és Afrikai Unió közös tájékoztatója zárt ülésen, úgyhogy kérem, hogy akik nem tagjai zárt ülésnek, azok hagyják el a termet.